Eh, bonjour à tous les membres. Nous devons commencer parce que... Eh, Jó napot kívánok mindenkinek! El kell kezdenünk, mert eh, fontos napi rendi pontok, eh, pontokat kell végigvennünk, és nem tudunk sokat várni. Il Marocco a messi... Ahogy önök is tudják, Márciusban Marokkóban jelezték, hogy az alkotmányt felülvizsgálják, és ez a konzultációs bizottság hatáskörébe tartozik, amely a politikai pártokat, a fiatalok szervezeteit, különböző tudományos kulturális szervezeteket tartalmaz, és ez a bizottság egy felülvizsgálati projektet készített, amit a király elfogadott, és amelyet most hoztak nyilvánosan különböző intézmények számára. Az alkotmánytervezet kiterjeszti a miniszterelnök hatáskörét, Az uralkodó természetesen továbbra is az államfő marad, a hadsereg irányítója, illetve a hit irányítója. Ugyanakkor az alkotmány felülvizsgálati tervezet több mindennel kiegészíti a, például a bírák függetlensége, a végrehajtó és a jogalkotó hatáskörök kettéválasztása, illetve még egy alapvető dolgot, hogy a marokkói alkotmányt a mi rendszerünkhöz közelítse, nevezetesen az a nők férfiak közötti egyenjogúságról van szó. Pénteki beszédében a király bejelentette, hogy támogatja ezt a tervezetet, és idézek, úgy, úgy tekintem ezt a projektet, mint a demokrácia alappillérét, a parlament és szociális demokrácia részére. Ahogy említettem, a különböző hatáskörök szétválasztására helyezte a hangsúlyt, a különböző intézmények függetlenségnek biztosítása céljából, és július 1-ére népszavazást írt elő. Ezt a szöveget a politikai pártok többsége támogatta. Ugyanakkor a február 20-ai mozgalom úgy tekinti, hogy ez a reform legalábbis a javasolt formájában nem elegendő. És jövő vasárnapra az alkotmánytervezet elleni tüntetést szervezett. Ezen bevezető után el szeretném mondani, hogy nagy megtiszteltetés számunkra a marokkói delegáció fogadása Driss Sászkán úr vezetésével, akit a politikai pártok és a civil társadalom képviselői is kísértek, akiknek szintén megadjuk majd a szót Láskár úr hozzászólását követően. Miniszter úr, az alkotmánytervezet új hatáskörökkel ruházza fel a parlamentet. A kezdeményezés, az alkotmány felülvizsgálata terén például, illetve a különböző amnestia biztosítása területén. Úgyhogy örömmel hallgatjuk meg Önt a projektről. És szeretnénk megkérdezni Önt, hogy Ön szerint milyen változásokat hozhat majd ez az alkotmánytervezet a marokkói társadalom e, szempontjából, illetve az Európai Unióval való kapcsolatok terén. Nagyon örülünk, hogy eljött hozzánk, érdeklődéssel fogjuk hallgatni, de kérem, ha lehet, 10 percnél tovább ne szóljon hozzánk, mert konszekutív tolmácsolás lesz, de minden esetre nagyon várjuk a hozzászólását. Köszönöm, parancsol. Sokran szépen, Rais. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nous remercions également Monsieur Panzari pour Köszönjük Pánzári úrnak is meghívását. Köszönet a képviselő uraknak és hölgyeknek is, illetve az elnök úrnak is. أن أكون أمام هذه اللجنة المحترمة لأنه سبق لي أن حضرت منذ أربع سنوات أمام هذه اللجنة. Ismét megtiszteltetés számomra, hogy bizottságok előtt szólhatok, ugyanis jártam már önöknél négy évvel ezelőtt, amikor itt találkozhattam önökkel. Le sujet à l'époque était la transition abban az időben a mediterrán térség déli részén ö, voltak demokratikus változások. Akkoriban Algéria, Tunézia és Palesztina képviselői voltak velem. Ma négy évvel később, amikor a demokratikus átalakulásokról beszélünk. Nous avons réalisé à ce niveau-là un progrès notamment nagy erőrelépés történt. في قضايا حقوق الإنسان. A nők az emberi jogok terén. Notre pays a connu aussi... Hazánkban reformokat vezettünk be gazdasági és szociális téren is, amelyek igen jelentősek voltak. Sherik stratégi dáim lena Önök stratégiai jellegű partnereink voltak, akik támogattak minket. اليوم وقع انخراطنا في مجلس أوروبا كشريك من أجل الديمقراطية. Et aujourd'hui, Ma pedig tagjai vagyunk az Európa Tanácsnak, partnerként a demokráciáért. Az arab világ napjainkban ö, változik. Ce qui se passe actuellement dans le monde ami az arab világban ma történik, már megtörtént egy évtizeddel ezelőtt Marokkóban. Harat, التي يعرفها العالم العربي أسبوعيا عرفها المغرب يوميا منذ عشرات السنين كما قلنا. Az arab világban hetente vannak tüntetések, Marokkóban már tíz éve naponta vannak tüntetések. Depuis son indépendance, le Maroc... Függetlensége kivívása óta Marokkóban konfliktus helyzet alakult ki. Euh, Azok között, akik úgy gondolták, hogy először az államot kell felépíteni, a közigazgatást és a hadsereget,

Ennek következményei nagyon fájdalmasak voltak, letartóztatások, amelyekről Marokkó úgy nyilatkozik, mint a, az ólom évei. جاوزوا هذه الوضعية بواسطة هيئة الإنصاف والمصالحة. Récemment, cette situation... A közelmúltban már javult a helyzet, ez pedig az igazság és egyeztetési bizottságnak köszönhetően. Kullu كل هذا الصراع الذي عشناه ورغم ذلك كان النظام يحافظ على وجود المعارضة. Az arab világban ez a konfliktus oda vezetett, hogy az ellenzék eltűnt, pedig Marokkó mindig is a sokszínűség mellett tette a voksot. كان خطاب جلالة الملك في يوم 9 مارس. Et c'est dans ce cadre-là donc Ilyen körülmények között hangzott el ö, ő felsége, a király ö, beszéde március 9-én. Ez a beszéd megnyitotta az utat a nemzeti dialógus felé. Minden párt, szakszervezet, illetve a polgári társadalom képviselőinek részvételével. Et la fin de ce euh, dialogue a... A dialógus végén született meg az alkotmánytervezet, amelyről június 19-én, 17-én eh, nyilatkozott a eh, király. A reformok eh, a következőképpen alakulnak. Olyan alkotmányról van szó, amely az állami intézményeket érinti. Ez a hatalom új megosztását célozza meg. Az állam alapjainak lerakása, Marokkó többszínű identitásának elismerése, arab, berber, haszanita, és Héber. Andalúz és földközi tengeri ö, arculattal. A berber nyelv elismeréséről van szó, mint az ország második hivatalos nyelve az arab mellett. olyan kartáról van szó, amely tényleg az állampolgárok alapjogairól szól, magába foglalva az egyetemes jogokat. Megerősíti a férfiak-nők közötti egyenjogúságot a paritás segítségével. nemzeti szuverenitás, népszavazás, választások. Az alkotmány minden hatalom és intézmény feletti jellege. különböző hatáskörök szétválasztása az alkotmányos, demokratikus, parlamentáris és szociális monarchián belül. Így a király a Szent Voltára való utalások törléséről van szó. Itt csak a vallási hatalmat kapja a király, a jogalkotás pedig parlamenti kompetencia, és kizárólagosan az. a kormány parlamentáris választások keretén belül alakul, és a kormány főt a király nevezi ki, Ideman pedig a választások eredményeképpen foglalhatja el posztját. A kormánynak teljes körű oktatási jellegű feladata van. Meg kell határoznia az általános politikai irányvonalat, és felügyelnie kell a, az intézményeket. A erőteljes parlamentre van szükség. Donc un parlement fort à compétences renforcées qui exerce non seulement le pouvoir. A parlament nem csak jogalkotói ö, hatáskört tölt be, hanem ellenőrzi a kormányt is, illetve a ö, politikát ö, értékeli. القضاء أصبح سلطة az, ellenség, az ellenzék pozíciójának megerősítéséről van szó. Az igazságszolgáltatás olyan hatáskör, amelynek a jogokat és kötelezettségeket kell védenie. Így születtek meg az alkotmányos függetlenség alap garanciája a bírók számára, Ezen kívül létrejött az Alkotmánybíróság, amelynek feladata az, hogy védje az alkotmányt és alkalmazza a benne foglaltakat. ami új az alkotmánytervezetben, az nem más, mint a részvételi demokrácia. A részvételi demokrácia ö, jogokat biztosít az állampolgárok számára, hogy petíciókat fogalmazanak meg, és törvénytervezeteket is benyújthassanak. Az alkotmány elismeri tehát annak jelentőségét, amelyet a civil társadalom tölt be. A szakszervezetek képviselnek. A médiák szerepe a demokrácia terén, illetve az állampolgári jogok biztosítása terén rendkívül fontos. A részvételi demokrácia létrehozása az oktatás, a család és a fiatalság körében rendkívül fontos, akárcsak területi és regionális demokrácia, magas fokon. Tehát új elvekkel kell szembenéznünk a jó kormányzás terén. mégpedig úgy, hogy az alkotmányos monarchia megmaradjon. És biztos, hogy a politikai reformok a politikai pártok vonatkozó törvények terén, a választási törvények terén, a médiákra vonatkozóan, Tehát az új tervezetben megtalálható ö, organikus törvény 26 és 40 további törvény. kerülnek ö, politikai reformok ö, keresztüzébe.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 Örömmel válaszolunk esetleges kérdésekre. Uh, Mohamed Auzsár úr is elkísért, aki a függetlenek pártjának a, a főtitkár helyettese, illetve az emberjogi nemzeti tanács elnöke is elkísért, tehát ők is válaszolnak szívesen kérdéseikre. Köszönöm szépen, miniszter úr! Rendkívül érdekes volt a bevezetője, úgyhogy először Szalafranka úrnak adom meg a szót a néppárt koordinátorának. Parancsoljon! Bienvenido, señor ministro, muchas gracias. Köszönöm, elnök úr, és örülünk, hogy itt van miniszter úr a külügyi bizottságban Először is egy általános jellegű kérdést tennék fel önnek. Mit gondol ön az Európai Unió mediterrán politikájáról? Ez hozzájárul-e a demokratizálódáshoz, és mi az ön benyomása a megújított megújított mediterrán politikánkról. Tudom, hogy önöknél egy alkotmány alkotmány borít, bocsátanak hamarosan népszavazásra júliusban, és a király elveszíti a szent státuszát. Ezzel kapcsolatban kérdezem önök, öntől, hogy mi a véleménye a környező országokban zajló folyamatokról. Ön azt mondta, hogy négy évvel ezelőtt, amikor olyára itt járt, a szomszédos országok delegációjával együtt volt itt, valamint a palesztin delegációval. Mi a véleménye arról, ami lejátszódott Tunéziában, Líbiában és Egyiptomban, illetve egyéb országokban, és ennek milyen hatással lesz az arab-magrebi unióra. A 41-es cikke az önök tervezetének a vallásszabadságot is garantálni hivatott, illetve a vallásszabadságot akarja garantálni. A lelkiismereti szabadságra kérdeznék rá, azt is garantálja -e ez az alkotmány, nevezetesen azt, hogy valaki úgy dönt, hogy megváltoztatja a vallását a február 20-a mozgalom, amely főleg fiatalokból áll, e, őróluk mi a véleménye, és az érdekelne még, hogy a 90-es cikke a választójogi törvényüknek e, lehetővé teszi-e azt, hogy valaki fellépjen az alkotmányos reform ellen, akár pozitívan, akár negatív értelemben. Köszönöm, Szelefranka úr. Elég sok időnk van, ami azt jelenti, hogy mindenki, aki kérdezni akar, az eh, fog tudni kérdezni. Hadd eh, tegyem hozzá ehhez azt, hogy eh, a delegációja tagjai válaszolnak esetleg egyes kérdésekre, amely inkább az ő szakterületük. A közösségi programokért felelős liberális tag, Anne-Marie Neitz, eh, illetve ő a liberálisok koordinátora, ő kap szót. Köszönöm. Üdvözlöm Önt, miniszter eh, úr, itt az Európai Parlamentben. Hadd fejezzem ki elégedettségemet afölött, amit ő felsége mondott, illetve amit, ami ebből származik ennek a törvényi következményeiről. Én és férjem igen jól ismerjük Marokkót, 40 éve jártunk ott utoljára, és ez alatt nyomon követhettük a változásokat, főleg jó irányba változtak a dolgok Marokkóban az alkotmány az al- a marokkói alkotmányról a legtöbb arab ország csak álmodozhat, illetve azokról a javaslatokról, amelyeket önök most bevezetni terveznek. Nyilvánvaló, hogy a február 20-a mozgalom vezetői nem mindenben elégedettek az alkotmány változással, eh, illetve az új alkotmányjal és új törvényekkel tehát ez mindig így van. Szeretnék önnek feltenni pár kérdést bizonyos gyakorlati dolgokról, mégpedig ezeknek a javaslatoknak a megvalósulásáról. Az alkotmány javaslatban szerepel, hogy a parlamenti képviselők nem léphetnek át egyik pártból a másikba a jogalkotási folyamat, illetve a jogalkotási ciklus folyamán. Ez egy fontos dolog. Az elmúlt öt évben önöknél új pártok alakultak ki, és ezek a pártok remélem, hogy nem fog megsértődni senkit a megfogalmazás módon egyfajta vérátömlesztéssel jöttek létre ezek a pártok, tehát átlépésekkel. de ez bizonyára az ön országában is így van, meg az enyémben is, hogy átlépnek politikusok egyik pártból a másikba. Ami pedig eh, a demokrácia fejlődését illeti Marokkóban fontos az, hogy a különböző marokkói pártok nagyobb erőfeszítéseket tegyenek, mint eddig tettek, és bátorítsák a marokkóiakat, a fiatalokat is, valamint a vidékieket is, hogy regisztráltassák magukat a választásokon, és vegyenek részt a választásokban. Ugyanis az elmúlt választások alacsony részvétele Marokkóban meggyengítette a demokráciának a, a szöveteit. És az utolsó kérdésem, Örülünk, hogy ilyen terveik vannak, szólásszabadság, sajtószabadság, ugyanakkor a közelmúltban hallottunk jogi eljárásokról, amelyek újságírókat céloztak meg, vagy főszerkesztőket. Mit gondol mindenről? Köszönöm a türelmét és a figyelmét. Grazie, onorevole Neitz. La parola... Köszönöm szépen, Neitz asszony. Jánic képviselő következik. A delegáció elnökök értekezletének elnöké. Parancsoljon. Señor ministro y a toda la delegación. Köszönöm szépen, és a teljes marokkói delegációt is köszöntöm, és köszönetet mondok, hogy elfogadta meghívásunkat. Persze, persze, persze és a mai délután során eszmét cserél velünk. Andalúziából jöttem, így, hogy spanyolként is mutatom azt, hogy szívemen viselem az országok sorsát, kulturális, történelmi és érzelmi alapon is azt kell mondanom. Elég jól ismerem az országot, ezért aztán minden esemény, ami Marokkóban történik, számukra nagyon fontos. Üdvözöljük és nagyon nagy örömmel tölt el bennünket, hogy lezajlott ez az esemény, sor, hogy alkotmány módosításra kerül sor, és a demokratizálódás útja felé tettek lépéseket, annak érdekében, hogy az országot parlamentáris demokráciává, monarchia keretek között alakítsák át. Helyes úton járnak, én úgy gondolom, és támogatom is ezt a projektet, hiszen ez egy szükségszerű projekt. És természetesen a támogatás is szükséges, mert a marokkóiak azok, akik felelősek a projekt végrehajtásáért, a marokkói intézményekre gondolok itt elsősorban, az előttem szóló egy nagyon kényes témát vetett föl, a szólásszabadság kérdését. A sajtószabadság viszont ugyanilyen fontos, ezt is ide sorolhatjuk. Enyhén fogalmazók, akkor is azért erősen vitatott ez az ügy. Lenne még egy kérdésem a számüzetéssel kapcsolatban. Nem tudom, hogy ezt a témát is a reformok közé sorolják majd, és hát van egy másik téma is, a nyugat-szaharai vidék, hiszen Marokkó ugye saját államhoz tartozó területnek ítéli ezt, miközben az ENSZ más véleményt képvisel, és úgy gondolja, hogy ez egy olyan terület, amelyben még nem zárult le a gyarmatosítás alóli felszabadulás. Ezeket a kérdéseket meg kell oldani, le kell zárni, ezek nélkül nem fognak tovább jutni, eredményre jutni, még akkor is, hogy nagyon kényes és fájó kérdésekre kell kitérniük. Ezek lettek volna a kérdései, miniszter úr, és várom a válaszát. Még egyszer köszönöm, hogy itt van. Köszönjük szépen Jánez úrnak. Következő felszólalón következik. Köszönöm. Köszönöm, Nagykövet úr, miniszter úr, először is, először is eh, szeretném megköszönni azt az előadást, amit a miniszter úr tartott, és eh, aztán üdvözlöm eh, hatodik Mohamed király alkotmányügyi beszédét. Tudom, hogy ezt az alkotmánytervezetet már régóta várták, a Marokkói Vegyes Bizottság eh, tagjaként tudom, hogy mekkora volt a várakozás eh, ez iránt a terv, alkotmányterv eh, iránt, nem csak Marokkóban, hanem máshol is várták ezt az alkotmánytervezetet. Számomra az ország demokratizálódása szempontjából ez egy fontos, ez egy olyan demokratizálódási folyamat volt, amelyet már az arab tavasz előtt megígértek a marokkói népnek, és most úgy tűnik, hogy bekövetkeznek ezek a változások. Azt gondolom, hogy ez a bizonyítéka annak, hogy az arab világban lehetséges a békés változás is. Ez egy tökéletes, kiváló példája annak, ami lehetséges, békés módon, és össze lehet hasonlítani azzal, ami máshol zajlik az arab világban. Nyilván most teljes értékelést eh, nem tudok tartani az összes változásról, ami az alkotmányban szerepel. Az alkotmány az egy, eh, az alkotmány egy nagyon komoly mű, 180 eh, cikket tartalmaz, sokkal többet, mint a jelenlegi. Ugyanakkor azt gondolom, hogy jó jel az, hogy maga a király eh, jelentette be ezt a, az alkotmánytervezetet, és hogy ez a változás ez figyelembe veszi majd Marokkónak a eh, speciális voltát, eh, és megerősíti a partnerséget például az euromediterrán térség szomszéd államaival is, és azt gondolom, hogy ez önmagában érdekes, hogy így alakul az a, a régió alkotmányos rendje, és hogy utalás történik az európai kapcsolatok fontosságára. A másik dolog az alapvető jogok kérdése. Azt gondolom, hogy itt is történnek pozitív változások, és örülök annak, hogy az emberi jogi tanácsot most beemelik az alkotmányban. Amikor Marokkóban voltunk, találkoztunk ennek a tanácsnak a képviselőjével, és örülök annak, hogy ez az intézmény most az alkotmányos szerepével meg lesz erősítve, ami fontos. a nemek közti egyenlőség szintén egy fontos fejlemény, valamint a paritás megfogalmazása az alkotmányban. Szerintem ezek fontos fejlemények. Nem akarok én is csatlakozni ahhoz a vitához, ami már itt elkezdődött, a rendszer profilját illetően vannak, akik azt mondják, hogy ez az ötödik francia köztársaságra hasonlít, ahol öt évente voltak választások, mások azt mondják, hogy a e, francia köztársasághoz, e, és vannak olyanok, akik követelik a király politikai szerepének teljes e, felszámolását. A miniszterelnök szerepe minden esetre megerősödik, és azt annak is örülök, hogy az igazságszolgáltatás függetlensége eh, erősebben kifejezésre kerül. Ez megint egy olyan eh, téma, ami Abderrahman Habmun kollégával beszéltünk már erről. A regionalizmus eh, szerepének alkotmányosítása szintén egy fontos lépés. Három megjegyzésem lenne a vége felé, talán kis kérdéseknek is nevezhetők. Az egyik eh, kérdés az a vitával kapcsolatos. A király elismerte a fontosságát annak a vitának, amely már eddig is volt, ugyanakkor még a népszavazásig van egy kis idő. Önök eh, és ön, miniszter úr, hogyan képzeli el ezt a vitát, amely mostantól kezdve a konkrét alkotmánytervezet körül fog forogni. Eddig ugyanis nem volt referenciája ennek a vitának, vitának most pedig ott van referenciapontként az alkotmánytervezet. A kollega szintén beszélt a részvételi arányról a választásokon, nagyon alacsony volt a részvételi arány, ez is kicsit aggasztó. Gondolja-e, hogy a változások iránti igény magasabb részvételi arányt eh, fog eredményezni. Eh, ez szükséges a legitimitáshoz, mert adott esetben a, az alkotmány sem kerül elfogadásra megfelelő többséggel. És végül az ellenzők, illetve a tiltakozók eh, lendülete az, amire rákérdeznék. Úgy tűnik, hogy ez a mozgalom folytatódik örök szerint lecsendesedik-e majd ezzel az alkotmány változattal? Hogyan kívánják bevonni ezt a mozgalmat, és legalábbis annak egy részét? Köszönöm. Grazie, onorevole Preda. Onorevole Jégel. Jégel úr követ. Vielen Dank, Herr Voss. Jégel asszony. Herr Minister, ich habe eine Frage, die in... Köszönöm szépen. Más irányban mutat az én kérdésem de miután itt van ma a lehetőség, meg is ragadnám az alkalmat, és mindjárt bele is vágok. Elnézést, hogy késtem, de máshol volt első sorban, vagy máshol volt elfoglaltságom. Ugye most Marokkóval folytatjuk a vitát, erről az alkotmány módosításról, a parlament állásfoglalást fogalmaz meg ezzel kapcsolatban, és a kereskedelmi megállapodással kapcsolatban is állásfoglalást fogalmaz meg. Fontos lépések történtek az önök országában, ezek mindenképpen figyelemre méltó lépéseknek tekinthetőek, nagy változások elébe néztnek. A nyugat-szaharai témát már felvetették itt előttem, hát azt gondolom, hogy ez a kereskedelmi megállapodásban is egy fontos témát eh, képviselt, fontos kérdést képviselt. És egy másik dolog, ami érdekelne, és kérdezem, hogy helyese, hogy ezeket a tárgyalásokat most gyorsan lezárjuk, tehát attól függ, hogy ugye mi lesz a, az eredmény, elfogadjuk vagy elutasítjuk, vagy a politikai változtatások miatt inkább mondjuk most azt, hogy minden aspektust figyelembe véve folytassuk a tárgyalásokat, annak érdekében, hogy egyfajta win-win helyzet álljon elő, hiszen akkor mindkét oldal nyer. A munkavállalók, az emberek az önök országában profitálni akarnak ebből a kereskedelmi szerződésből, ebből a kereskedelmi megállapodásból. És ennek a megáll, megállapodásnak az eredménye ugye az lenne, hogy még több pénz áramlik az önök országába, úgyhogy várom öntől ennek az értékelését, ennek a helyzetnek és az értékelését és a válaszát. Eh, vorrei dare la parola <clears throat> anche a eh, tre molto eh, significative e importanti che sono qui con noi. Három embernek adnék most szót, akik nagyon fontos szerepet képviselnek, és talán egy kicsit más álláspontot képviselnek, mint az állam, mert ellenzéki pártot képviselnek, aztán Saudi asszonynak szeretném megadni a szót, aki képviselő, és az igazság és a fejlődés pártját képviseli, illetve Audja úrnak, aki a, a Nemzeti Uniónak a képviseletében van itt. 5-5 percet fogok adni mindkettőjüknek, parancsoljon. Köszönöm elnök úr, és köszönöm a megszólalóknak, és azt, hogy eh, itt képviselhetem az országomat. Hadd biztosítsam önöket, hogy a szimpátia kölcsönös. Sok marokkói tanult Európában. Tehát szinte egy katolikus házasság intézménye létezik Marokkó és Európa között. Elég sok kérdést felvetettek itt a megszólalók, ami az alkotmányt illeti. hogy ami önök számára nyilvánvaló, az számunkra nem nyilvánvaló, a mostani alkotmány a régihez képest egy forradalom, amely a 70-es években nyúlik vissza, illetve 70-es években született az előző ö, alkotmány. A demokrácia szintje is ö, megnövekedett, és egész egyszerűen Marokkónak nem volt más választása, mint hogy Európához igazodjon. Minden parlamenti párt ezt a politikát képviselte, a szabad kereskedelmet Európával, amikor Megpróbálok őszintén beszélni, nem pedig bürokratikus nyelvem önökkel. Eh, ami az arab világban történik, katasztrofális lenne, hogyha nem működnénk együtt Európával. Európa is, eh, Európa is ismerte a, a diktatúrákat, Európával együttműködve Marokko el tudta kerülni az egyiptomi utat. Marokkónak tehát változtatnia kell a modelljén. E, eddig is mi voltunk a jó diák az arab osztályban, most is továbbra is azok akarunk lenni. Nyilvánvaló, hogy ez nem a spanyol e, alkotmányhoz hasonlítható, az új alkotmány, de gyakorlatilag az arab világ Spanyolországja lesz eh, Marokkó. Marokkóban most kezdődik el a világi és a vallásinak az elkülönülése. Nem lesznek fatvák, a király nem fog vallási értelmezéseket készíteni. Tehát elkezdődik az elválasztása az államnak az egyháztól. Emellett lesz egy olyan miniszterelnöki hivatal, amely, fejl, amely a parlamentnek felelős, nem pedig a királynak. Korábban a királynak volt felelős a miniszterelnök, most már a parlamentnek lesz. Ez megint egy nagy lépés előre. Az alkotmány azt mondja, hogy egy muzulmán országról van szó, e, de nem úgy fogalmaztuk ezt meg, hogy egy iszlamista ország vagy iszlamista állam. E, nem, nem, nem lehet világi vagy laikus ország, mert az azt jelenteni, hogy bárki interpretálhatja az iszlámot. azt szeretnénk, hogyha a vallással a király foglalkozna, a pártok pedig a gazdasági és társadalmi kérdésekkel. Nem szeretnénk, hogyha a pártok egy iszlám licitálásba kezdenének. Ezért is akartuk meghagyni a királynak a vallási funkcióját, feladatát. A demokrácia, demokráciának van egy gazdasági vetülete is, mivel a szegénység összeegyeztetetlen bármilyen ideológiával. Ezért is fontos az, hogy Marokkó felgyorsítsa a gazdasági fejlődését. Ön asszonyom is udalt rá, hogy milyen szerepe van a piacnak. Fontos az, hogy a spanyolok szerepét is kielemezzük. Spanyolország volt korábban az európai lokomotív, mi egy olyan Európát szeretnénk, e, amely előbb ugye integrálta Portugáliát, Spanyolországot, és szeretnénk, hogyha ez az integrálás ez kiterjedne ránk is. Grazie, eh, signor Daudi. Eh, Köszönöm szépen, Daudi úr. Mahomed Auzsár úr a szó, ahogy említettem, a Nemzeti Párt, a Független Nemzeti Párt ö, elnöke. Parancsoljon, 5 percben válaszolhat. Ah, d'accord, oui. Voilà, voilà. C'est bon. Merci. Ah, Merci, Monsieur le Président, de mes... Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Engedjék meg, hogy megköszönjem ezt a megtiszteltetést, amelyben kollégáim és én is részesültünk, és részt vehetünk az önök ülésén. Egyszerűen csak azért jöttünk, hogy átadjuk politikai meggyőződésünket, mély meggyőződésünket, nevezetesen, hogy Marokkó most rendkívül történelmi pillanatokat él meg, mély változásokat és forradalmi változásokat. Abban a szerencsében volt részem, hogy politikai harcosként, emberjogi harcosként, képviselőként kísérjem végezt a folyamatot a kormányban, és mint aktív résztvevő. És minden eredmény ellenére nagyon sok nehézséggel kell szembenéznünk, hogy meggyőzzük a fiatal marokkóiakat. Hogy meggyőzzük őket arról, hogy csatlakozzanak a politikai célokhoz, mert ez a fiatalság nem érti, hogy micsoda hatással van maga a választási lehetőség. Az a tény, hogy most mindenben benne van a király, akkor minek kell szavazni? Min, nincs értelme elmenni szavazni, minek ö, ö, kötelezzék el magukat. Az új reform erre mind megadja a választ. Az új reform segíteni fog nekünk abban, hogy ezt a fiatalságot meggyőzzük, hogy ha elmennek szavazni, és részt vesznek a politikai játékban, akkor igenis megvan a lehetőség a változtatásra, hogy igenis nyomjunk alatba itt a politikai színpadon. Ugyanúgy nagyon fontosnak találom azt is, hogy a hangsúlyt a végrehajtó hatalom átalakítására helyezem itt az alkotmányban, mert nagyon fontos lesz ez, hogy a fiatalság megértse, hogy igenis tegye le a voksot valahol, és hogy az utákon a szlogeneket megváltoztassák, akár csak a február 20-i tüntetésekét, olyan állampolgárok legyenek, akik a korrupcióval veszik fel a harcot, és akik minden olyan politikust kitesznek az utcára, aki nem felel meg az elképzelésüknek. Ez rendkívül erőteljes pillanat, és szeretnék fejet hajtani Mahmed, hatodik Mohamed király előtt, aki pozitívan tudott előre reagálni ezekre. Én egyszerűen csak annyit mondanék még, hogy Marokkó a lehető legjobb helyzetbe került ahhoz, hogy ebből a nehéz problémából kikeveredjen, a jogalkotás terén. Ebben ez csak mindenki számára győztes helyzetet biztosíthat. Lásd az algériai helyzetet, hiszen az új alkotmány architektúrája alkotmányos kereteket biztosít annak érdekében, hogy legális keretet és alkotmányos keretet biztosítson az autonómiának. A nem hivatalos tárgyalások folytatódnak, és sajnálatos módon a másik fél részéről, az algériai részről ugyanazt a politikai akaratot és ö, rendelkezésre állást sajnos nem tapasztaljuk. Ö, nagy gond ez, mert fontos ez a folyamat, és az ENSZ segítségével folyik. Olyan esély ez, lehetőség számunkra, amelyet az arab tavasz, a Magreb biztosított, és csak demokrácia viheti előre ezt az ügyet, a szólásszabadság, és nagyon remélem, hogy a marokkói akarat a határ másik oldalán is pozitív visszhangra talál, és hamarosan demokratikus Algériával élhetünk egymás mellett, és megfelelő válaszokat találunk majd a kérdésekre. Nyilván, nyilván az autonómia kérdése civilizációs kérdés marad a jövőben is. El kell mondanom, hogy milyen büszke vagyok, mint emberjogi harcos, hogy megszületett ez az, az alkotmánytervezet a paritással, a jogokkal és lehetőségekkel mindenki számára a nemzeti jog elsőbségével. Köszönöm szépen, elnök. Most pedig Drisza Edzámi asszony kap szót, az ember jogi tanács elnöke. Euh, köszönöm, köszönöm, hölgyeim és uraim, ezt a meghallgatást. Ha megengedik, négy megjegyzéskört szeretnék megfogalmazni. Az első csak arra a vitára irányul, amely most folyik a népszavazás előkészítéseképpen az alkotmánytervezetről. Az a miniszterek tanácsa pénteken készített egy törvénytervezetet, még a király beszéde előtt, tehát hozzáférhető. Ezen kívül a magán média és az állami média is vitát szervezett. Míg tegnap is voltak olyanok, akik egy vitában másfél órán keresztül részt vettek a televízióban. Másodszorban szeretnék egy kis fényt vetni a február 20 i eseményekre. Sok vezető elmondta véleményét. Én három megjegyzést szeretnék itt tenni először is. A pluralizmus terén a demokratikus társadalomban elég nagy gond, hogyha százszerzelék azt mondja, hogy nincs miről vitázni. Ez az első dolog. Másodszorban szeretnék emlékeztetni arra is, mert elnök úr az a megtiszteltetés ért, hogy a konzultatív bizottság a munkában is részt vehettem, amely az alkotmánytervezet körüli munkát felügyelte. Tehát arra emlékeztetnék, 195 memorandumot kapott ez a bizottság. Ha veszük az öt szakszervezetet és a három pártot, ez azt jelenti, hogy 148 a, társ, a civil társadalomból származott Marokkóból. Tehát, hogy jól megértsük, hogy milyen dinamizmus jellemzi most Marokkót, a február 20 mozgalom részét képezők rendkívül fontosak, de nem csak ők léteznek. Nos, vezetőik számára és számukra a következő kihívás. Tovább folytatni kell az alkotmány tervezetről a projektet, és meg kell vitatni azt, hogy hol is kell előrelépnünk. Pontosan. Csak emlékeztetnék még zárójelben arra, hogy az új alkotmány rendkívül nagy lehetőséget biztosít az alkotmány felülvizsgálatára. Tehát a két kam, a két ház és a kongresszus csak így léphet előre. A kérdés persze az, hogy a pluralista demokráciába hogyan tudunk befektetni. Végezetül, ami a ö, kult, a különböző kultúrák, a különböző vallások gyakorlatát illeti, nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy itt is biztosítani kell a szabadságot. A gondolat szabadság benne van az alkotmányban. A diszkriminációmentesség elve bármilyen alapon, vagy vallási alapon is megtalálható a, a kolmány, az alkotmányban. A lelkiismereti szabadság is nagyon fontos, tehát hogyha bármi konfliktus van, az alkotmánybíróságnak kell döntenie, de ami a gondolatszabadságot illeti, a diszkriminációmentesség elvét, ahogy ez a nemzetközi jogban megtalálható, benne van az alkotmányban. Végezetül engedjenek meg még egy megjegyzést. A miniszter úr a marokkói demokratikus folyamati ö, sajátosságairól beszélt. Úgy gondolom, hogy ö, Marokkó eléggé elszigetelt helyzetben volt ö, az arab tavaszig. Ö, most viszont már szövetségesekre lelt. A marokkói reform folyamatok mellett, ugye erről lehetne sokáig vitázni, hogy milyen mélységű, milyen tempójú, ez Marokkon belül folyik, ma a különböző mozgalmakkal. Nagyon reméljük, hogy a testvérországokban megindulnak majd a lehetőségek az emberi utak felé. Mindenképpen a régióban e, valamilyen olyan jel lehetőség nyílt, ami nyilván előrébb vihet minket. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, Jegyzelmi úr. Most pedig a miniszter úrnak adom meg a szót 16 óra 30-ig, hogy válaszolhasson, parancsoljon. Köszönöm elnök úr a szót. Les interventions de mes amis ne m'ont pas... Barátaim nem nagyon hagytak nekem lehetőséget, hogy kiegészítsem azt, amit elmondtak. Azért engedjék meg, hogy néhány gondolatot hangsúlyozhassak válaszképpen. A szahar és a megállapodások kérdésében A szaharáról nem tudunk semmiféle megállapodásról. Az Európához kötő megállapodásaink kölcsönös érdekeken alapulnak, mind Európa, mind Marokkó szempontjából. Ami a Szaharát illeti, a biztonsági tanácshoz tartozó kérdés. Marokkó pedig teljes mértékben csatlakozik az ENSZ határozathoz. És reméljük, hogy a, az arab országok demokratikus törekvéseinek pozitív hatása lesz ezekre a kérdésekre. Azt is reméljük. hogy az önrendelkezési javaslat, az autonómia kérdése pozitív elbírálással el. Ami az agráregyezményeket illeti, mind Marokkó, mind Európa érdekei ezek, és nagyon reméljük, hogy a parlament fel fogja gyorsítani ezeket a folyamatokat. A sajtószabadság terén Nyilvánvaló, hogy a közelmúltban voltak tárgyalások erről a témáról. És ez az új alkotmány a sajtószabadsághoz, és mindenhoz a szabadságjoghoz kapcsolódik, amely a sajtó az alkotmányt illeti. minden politikai pártot, kormányt és parlamentet arra vezet, hogy újra átgondoljuk ezt a kérdést, és olyan helyzetet teremtsünk, aminek keretén belül hatékonyan lehet garantálni a sajtószabadságot. Reméljük azt is, hogy ez az alkotmánytervezet nagyobb szava hihetőséget biztosít majd az országban folyó politikának, akárcsak a politikai pártok tevékenységének. Azok a szabályok, amelyek ebben a tervezetben találhatók, arra fogják ösztönözni majd az érintetteket és a marokkói polgárokat, hogy részt vegyenek a választásokban. Ugyanis a marokkói állampolgár tudatára ébred annak, hogy a választási joga lehetővé teszi, hogy megválassza a kormányt, a politikai és választási programot, mind az alkotmány, mind a választások keretén belül. Az elmúlt évtizedben Marokkóban az állampolgárok nem foglalkoztak a politikai élettel. A választásokon való alacsony részvételi arány vonatkozásában reméljük, hogy az új alkotmány ösztönözni fogja majd a fiatalokat arra, hogy többen vegyenek részt a választásokon. A marokkai fiataloknak hatékonyan kell részt vennie a demokratikus folyamatok kialakításában. Végül el szeretném mondani önöknek, hogy Marokkó számára Európa mindig is stratégiai partner volt, legyen az demokratikus fejlesztési program. Olyan partner, amelyel létrehoztuk a jó szomszédsági politikát, és amely aztán a Kedvezményezett státuszt biztosította számunkra, és legfontosabb partnerünk az Európa Tanácson belül a demokráciáért vívott harcunkban. Nous espérons rester le modèle. Reméljük, hogy továbbra is modelljei leszünk a dél-földközi tengeri térség országai számára, a demokratikus békés átalakulás modelljei. عند الإصلاح الدستوري بل سنفتح ورش الإصلاح السياسي الذي ينص هذا الدستور كما جاء في الخطاب الملكي على ضرورة تغيير أزيد من عشرين قانون تنظيمي et nous promettons que ígérjük, nem fogunk megelégedni az alkotmányos reformokkal, hanem ez csak első lépés lesz a politikai reformok irányába. Több, több változás is lesz, 22 alaptörvény vonatkozásában. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm a segítségüket. Grazie, signor ministro, grazie. Köszönöm, miniszter úr, és köszönet azoknak a barátainknak, akik hozzászóltak a különböző véleményeket tükrözve az önök hazájában. Nagyon nagy érdeklődéssel követjük ezt a változó véleményvilágot, de nyilván közelít mindez a miénkhez, és nagyon reméljük, hogy a világban, az alapvilágban vezető szerepet fognak betölteni az alkotmányos monarchia kialakítása céljén. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek, és jó utat kívánok haza, hiszen remélhetőleg néhány napon, múl, néhány napon belül a népszavazással a demokratikus útra térést ünnepelhetik. Köszönöm szépen, köszönöm.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 Bene, allora cari colleghi, abbiamo... Jó, kedves kollégák! Néhány perccel túlléptük ugyan az időt, de elég sokat ennivalónk, úgyhogy jó lenne, hogyha Nichols Westcott vendégünkkel elkezdhetnénk a tárgyalásokat, aki az EAS afrikai ügyekért felelős igazgatója. Áprilisban eszmecserét folytattunk. Most viszont Deva úr fog elnökölni, részben. A Fejlesztési Bizottság egyik alelnöke senz'altro eh, ci sarà qualche... Csak néhány közös területet szeretnék itt felvetni. Nyilván... Ah, megjött Deva úr. Üdvözlöm! novembre si svolgeranno e non sappiamo ancora se eh, sarà A Kongói Demokratikus Köztársaság helyzetéről. Europea in quel paese è un punto controverso anche sotto il profilo della... Igen, uh, vitás kérdésről van szó, uh, több oknál fogva is. Beleértve a költségvetési kérdéseket, hiszen lehet, hogy gyakorlati alternatívák is léteznek, de talán még nincsenek megfelelő források erre. Aztán ott van a szudáni helyzet, az abéi régió, a humanitárius missziók, illetve Szudán déli része, amely július 9-én kiáltja ki függetlenségét, és amely a közelmúltban kötött megállapodást a határmenti területek demilitarizálásáról. Nem hiszem, hogy bármi más még hozzá kellene tennem, ha csak Deva úr nem szeretne még megemlíteni valami mást is. Úgyhogy talán Veszkot úrnak adom meg a szót, de először Deva úr, önnek. A presidente Deva. Thank you, uh, Mr. Chairman. It's always very delightful to Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy megint önnel elnökölhetem itt az ülést. Ugye, ami itt fontos és új dolog, egy új nemzet születése, július 9-én. Nagyon sok támogatásra van ennek az új országnak, van, nagyon sok támogatásra lesz szükség. Ez tényleg egy nemzetépítése kezdetektől kezdve. És én voltam az Európai Parlament nemzetépítési jelentésének a jelentéstevője. Két évvel ezelőtt fogadtuk el ezt a jelentést. 2005-ben az ENSZ közgyűlése az ensz belül szintén felállított egy bizottságot a nemzetépítéssel kapcsolatban, a konfliktust követő nemzetépítéssel foglalkoztak, és Szudán ennek egy klasszikus példája. Ugyanis itt elénk tárul egy lehetőség, arra, hogy az Európai Unió megmutassa, hogy mire jó a soft power, hogy ezt a csecsemő nemzetet elvezesse addig, hogy teljesen kifejlett nemzetként elfoglalhassa a helyét a nemzetek közösségében. Tehát ez nem csak Dél-Szudánnak lesz a tesztje, hanem az Európai Unió is most megmérettetésre kerül a Lisszaboni szerződés után. Tudnék, kiderül, hogy mire vagyunk képesek, és hogyan tudjuk segíteni Dél-Szudánt. Tehát ez egy nagy lehetőség számunkra, és nagy lehetőség a dél-szudáni nép számára is. Köszönöm. Grazie, Presidente Deva, per le sue interessanti... Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes expozét, most pedig a jelentéstevőnknek adunk szót. Parancsoljon! Uh, Köszönöm elnök úr, nagy... Uh, I will keep it brief. So, uh, what I'm... Megpróbálok röviden beszélni, valójában úgyis a kérdésekre akarok elsősorban válaszolni. Uh, röviden vázolom akkor a szudáni és kongói helyzetet. Először Szudánnal foglalkoznék, mint ahogy az alelnök is mondta, Szudán, Dél-Szudán hamarosan függetlenné válik. Július 9-én kiáltják ki a függetlenséget a januári népszavazás után, és az Európai Uniót pedig a főképviselő fogja képviselni ezen az ünnepségen, ami szimbolizálja azt a fontosságot, amit ennek az eseménynek tulajdonítunk, illetve az átfogó béke megállapodásnak, amit végig támogattunk. Be kell vallani, hogy a helyzet törékenyebb, mint ahogy itt mindenki remélte volna. Az elmúlt hetekben, az elmúlt négy hétben, Abiében és Dél-Kurdafánban is komoly konfliktusokra került sor, és komoly esélye van annak, hogy romlani fog a helyzet, nem pedig javulni. Folyamatosan romlott a helyzet, ez egy blokáddal kezdődött, az északi hatóságok blokádot vezettek be, és nem engedték, hogy zsubát elérjék az élelmiszer szállítmányok, illetve üzemanyag szállítmányok, ezt követte egy sor véres összetűzés, amelynek az volt a vége, hogy az északi kormányerők Abiéba bevonultak, és kizavarták a déli E, erőket onnan, bombázták a civileket, e, százezer menekült e, kényszerült elhagyni az otthonát az Abié régióból, és legalább még 60 ezer hagyta el dél és mentek át Dél-Szudánba. Tehát kiterjedt a harc Dél-Kurdefára, és ott egy nagyon feszült padhelyzet alakult ki egy komoly humanitárius helyzet alakult ki Kadukliban, Dél-Kurdafán fővárosában, ahol az emberek egy katonai bázis környékén kerestek menedéket. Komoly diplomáciai erőfeszítésekre került sor, Beki elnök, illetve Afrikai Uniós koordinátor részvételével, az amerikaiak, mi is Roslyn Marston különleges megbizottal részt vettünk a helyzet feloldásában. Két dolog történt, tegnap egy megállapodást írtak a Addis Abebában az északi kormány és a déli kormány képviselői, egy tűzszünetet vezettek be, illetve Abiy demilitarizálása mellett kötelezték el magukat, és az etiópok vállalták, hogy békefenntartókat küldenek Abiéba hogy azok tartsák fenn a rendet, a két fél pedig vállalta, hogy kivonulnak ebből a terület, erről a területről. Tehát ezt az aláírást, ezt az megállapodást aláírták, de ez még nem lett megvalósítva. Mi végig támogattuk az etiópokat és a tárgyalóinkat annak érdekében, hogy ez a helyzet ténylegesen bekövetkezzen, tehát a felek szétválasztása és az etióp békefenntartók bevonulása. Menkerios és Beki részvételével vasárnap Dél-Kurdefánban tűzszünetet hirdettek, és Harun kormányzó és Abdulaziz Helu, az SPLA, a déli hadsereg vezetője megállapodtak egy tűzszünetben, de a helyzet továbbra is feszült, a harcok véget értek, illetve csökkentek, de most tényleg egy igazi aláírt megállapodásra lenne szükség. Úgy tudjuk, hogy ma kezdődtek a tárgyalások annak érdekében, hogy stabilizálják ott is a helyzetet. Mindkét esetben kicsit jobb a helyzet, mint néhány nappal ezelőtt volt, de azért még mindig aggasztó a helyzet. Nagyon sokan kellett, hogy elhagyják az otthonukat. Ez nem kell, hogy elterelje a figyelmünket a fontosabb dolgokról. A dolgok jóvágányon haladnak május, július 9-e előtt, amikor is a amikor is kikiáltják a Dél-Szudán függetlenségét. Az EU hosszabb távban gondolkozik, és egy átfogó megközelítést szeretne alkalmazni. Eh, ennek keretében azonosítottuk a kihívásokat és azokat az intézkedéseket, amelyeket az EU tenni készül annak érdekében, hogy konszolidáljuk a helyzetet északon és délen a függetlenség után, és meghatározzuk azt, hogy eh, Szudán mindkét részének milyen segítséget nyújtunk. Dél Szudánban a tagállamokkal egy közös programozó gyakorlatot végzünk, illetve a norvég-amerikai világbanki donorokkal együttműködünk. Azt szeretnénk, hogy a különböző segélytámogatások azok ne átfedésekkel működjenek, hanem jól illeszkedjenek egymáshoz. Eh, ez egy olyan ország, amelyik a semmiből áll föl, nagyon sok munkát kell elvégezni, és éppen ezért egy átfogó megközelítésben gondolkozunk, eh, egy ilyen segítséget szeretnénk nyújtani. Egy delegációt fogunk nyitni ott Dél-Szudánban, mihelyst eh, a ratifikáció megtörtént, mihelyst a feltételek megteremtettük. Dzsubában lesz a delegáció székhelye egy átfogó megállapítást, megállapodást és megközelítést szeretnénk kialakítani Észak-Szudára vonatkozóan, ugyanis mi két életképes államban gondolkozunk. Szerintünk a két állam csak akkor maradhat fenn, hogyha a másik, a kettő közül a másik is virágzik. Pibax úrral múlt hónapban ellátogattunk Szudánba, és elköteleztük magunkat amellett, hogy együttműködünk a szudáni kormányjal bizonyos feltételekkel, és meg sikerül állapodni békésen a határkérdésekben, illetve rendeződik a helyzet Darfurban, amit aggaszt bennünket, mert idén is folytatódott az erőszak Darfurban, és tudjuk, hogy az elmúlt 5-6 hónapban újabb 70 ezer embernek kellett elmenekülni, ezeket mi támogatjuk, humanitárius segítség formájában, és noha mi támogatjuk a dohai tárgyalásokat, amelyeket a katari, katari kormány vezet, és amely egy héttel ezelőtt megállapodáshoz vezetett, nem ájus végén vezetett megállapodáshoz, és amely alapját képezi a következő lépéseknek. Tehát mindezt támogatjuk, és ebben egyetértettek a lázadó erők is mit azt szeretnénk, ha ezek a tárgyalások folytatódnának, és azt az aláírt dokumentumot tekinték, tekintenék a felek alapnak. A nagy tavak vidékén a nagy tavak vidékén pedig tényleg komoly konfliktusok voltak. Sajnálatos módon a helyzet azért nem teljesen tisztázott, fegyveres csoportok tevékenykednek, nem mennek, nem fejlődnek a dolgok, nem, nem javul a dolog, nem javulnak a, az események. Kigáli és Kinshasa között pedig a megállapodás úgy tűnik, hogy ezt betartják, és helyel közel együtt is működnek a, ez a két ország. Kongó legfőbb feladata november 28-án megszervezni a választásokat és megrendezni a, város, a választásokat. E, az EU 47 millió euróval támogatja a választási bizottságot, és és más donorokkal együtt e, mindent megteszünk annak érdekében, hogy e, rendben lezajljon ez a választás. ez emellett most vizsgáljuk azt, hogy lehetséges-e választási megfigyelőket küldeni. A Független Választási Bizottsággal tárgyaltunk Kinsaszában, illetve az ellenzéki párt is, pártok is kérték, hogy az EU küldjön választási megfigyelőket. Tudjuk, hogy az erőforrások szűkösek, és tudjuk, hogy nagyon sok választás megfigyelésére kérnek fel bennünket, különösen Észak-Afrikában az ottani események után. De azt gondolom, hogy a tagállamok többsége egyetért abban, hogy valami fajta választási megfigyelő misszióra szükség van, és csak a méretében, a misszió méretében lehet esetleg vita. Segíteni kell Kongót abban, hogy egy demokratikus rendszer kialakult, kialakulhasson. Ez lesz a második demokratikus választás, ez létfontosságú lesz. Hogyha ez jobban sikerül, mint az első, vagy legalább olyan jól, mint az első, akkor azt fogjuk látni majd, ami Nigériában történt, a második választás jobban sikerült, mint az első, megerősödött a demokrácia. Ha rosszul sikerül a választás, akkor előfordulhat, hogy minden szétesik. Tehát tényleg nagy a tétje ennek a választásnak. Két héttel ezelőtt jártam Kongóban, és beszéltem az ellenzék képviselőivel, akik bizonyos aggodalmakat fogalmaztak meg. Beszéltem a választási bizottság képviselőivel, illetve a választási bizottság elnökével is, és ők pedig úgy gondolják, hogy a körülményekhez képest a lehető legjobb munkát tudják eh, végezni. A választójogi törvény, amelyel korábban foglalkoztunk, illetve eh, amelynek a tervezetét is megvitattuk, most el lett fogadva már a parlamentben, és a korábbi elutasított változatnál ez most jobbra sikerült, ez a választójogi törvény. Nagyon szorosak a határidők, a helyzet nem tökéletes, én mégis optimista vagyok azzal kapcsolatban, hogy november 28-án meg lehet tartani Kongóban a választásokat, és azok sikeresek legyenek. Ugyanakkor részvételünk továbbra is fontos. Folytatjuk a segélyi akcióinkat, illetve a fejlesztési segítségnyújtást, ezt is áttekintettem, amikor ott jártam. Noha a kormányzás minősége komoly kihívásokat tartogat még. Megpróbáltuk felmérni, hogy hogyan tudunk legjobban segíteni a lakosság szempontjából fontos kormányzati kérdésekben. Elsősorban a rendvédelmi szerveket kell megreformálni, illetve a szexuális bűncselekményeket visszaszorítani azt gondolom, hogy megint csak a kormányzatiság minősége, a kormányzás minősége tud, tudja majd ezeket a problémákat eh, megoldani. Eh, az administratív struktúráknak kell hatékonynak és átláthatónak lenniük. Azt gondolom, hogy majd a jövőben erre, fog, erre próbálunk koncentrálni. Köszönöm, és eh, várom a kérdéseket. Molte grazie, dottor West. Nagyon szépen köszönöm ezt Kott úrnak. Meg is kezdjük Dázsan úrral a Védelmi Bizottság alelnökével a kérdések körét. Köszönöm, elnök úr. Ami Szudánt illeti, ott a közös külös biztonságpolitikával kapcsolatos kérdést szeretnék feltűnni, feltenni. Ezt az Európai Tanácsban említették-e, mint globális megközelítést? Különös tekintettel az észak és dél Szudán közti konfliktus feloldását illetően, illetve bizonyos déli területek biztosítása érdekében. Ön szerint ez reális-e, kívánatos-e? A másik kérdésem az az, hogy ezt a védelmi politikát a dél-szudániak hajlandóak lesznek-e magukévá tenni. Van Kongóban is két missziónk, egy katonai és egy civil. ez hogyan tud kapcsolódni a választási eh, részvételünkhöz, illetve a választási megfigyelői szerepünkhöz? Megvalósítható-e mindez így együtt? Nagyon szépen köszönjük. Prantner úr következik, Prantner asszony. Köszönöm szépen, hogy itt van. Itt hasonló kérdéseim vannak Danzsán képviselőtársamhoz. Szudánnal kapcsolatban hallottunk olyan eh, felvetéseket, hogy eh, rendőrségi erők mennének Dzsubába a biztonság szabadulásáért, de a kérdés az, hogy az európai rendőri erők mit tegyenek a, a e, reptereken, és mennyi időre fogják őket oda, ott állomásoztatni, úgyhogy e, örülnék, hogy erről többet hallandhatnánk a terveket illetően. És aztán konkrétabban várnám azt is, hogy a két missziónak mi lenne a feladata, és hogyan működnének együtt és hogyan tudnák a, a, a jelenlétüket kiegészíteni. A USRS keretében nem is tudjuk pontosan, hogy mi fog történni. November végére várják ugyan a népszavaz, illetve a, a választást. Nem tudom, hogy a regionális dimenziót itt a, a terület vonatkozásában felmerül problémák problémákat, illetően hogy fognak lépni, hogyan fogják ezeket megoldani. Köszönjük szépen, Brandt, mert asszonynak Watson úr. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen. Nem lesz szükségem három percre, de szerettem volna kérdezni, és elnézést kérek, hogy nem voltam itt az elején Westcott úr beszámolójának. De az EU magas szintű képviselője a nagy tavak vidékén azt hallottuk, hogy ő eljönne onnan, visszahívnák, és ezt a, ezt a hivatalt megszüntetnék. Amennyiben ez így van, milyen lépéseket foganatosítanak arra, hogy biztosítsák, hogy továbbra is elkötelezettek maradunk az ott élő emberekkel. Köszönjük Watson úrnak. Lőzing asszony. Köszönöm, elnök úr és köszönöm az expozékat is. A kongói választásokkal kapcsolatban lennének kérdésem, a támogatások konkretizálása érdekelne, hogyan lehet jobban támogatni magát a választási folyamatot. Ugye itt választási megfigyelési misszióról számolt be, de szerettem volna tudni még, hogy milyen módon kíván a bizottság vagy a külügyi szolgálat valóban fellépni, támogatást nyújtani, pénzügyi, anyagi támogatást nyújtani a választásokhoz? Attól függően, hogy most milyen missziót is terveznek egészen pontosan, külpolitikai, avagy védelmit jellegűt. Tehát, hogy milyen formát ölt majd a támogatás, illetve a támogatás minden egyes résztvevő pártnak osztályrészül jut-e. Szudán vonatkozásában az ENSZ missziónak 7000 fős kontingense lesz, de kérdezem, hogy tudják-e, hogy mely tagállamok hány főt kínáltak fel a kontingensbe, és melyek ezek az országok illetve az egyes csapat kontingensek milyen erősek a tagállamok megoszlásában. Még egy kérdés, milyen konkrét feladatokat kellene az ENSZ missziónak, az UNMISZ-nak teljesíteni, tehát például a déliek támogatása ide tartozik-e, hol fogják őket elhelyezni, a határ mentén vagy valamilyen más területen fognak állomásozni, avagy még több régióban osztják szét őket van-e valamiféle külügyi szolgálati misszió, amit, amit terveznek, ha igen, akkor ez milyen volumenű lenne, milyen EU-s eszközöket kívánnak felhasználni, amennyiben ez így van, milyen volumenű támogatásról van szó, és mire kívánják felhasználni. Köszönöm. Elnök, köszönjük szépen Lőzing asszonynak. Bréde képviselő kap euh, Köszönöm elnök úr a szót és köszönet Paszkot úrnak, hogy eljött hozzánk és szólt hozzánk. Csak egy gondolatot engedjenek meg. Egyetértek, hogy mennyire fontos a választás ebben az országban, és itt Nigériára utalnék. Nagyon jó választás volt, ez is nagy ország, úgyhogy úgy gondolom, a demokrácia stabilizálása nyilván jó minőségű választásokon múlik, úgyhogy üdvözlöm mindezt, ami Szudánt illeti. Először is egy megjegyzést tennék, emlékeztetve arra, hogy mindenki örül annak a ténynek, hogy januárban a népszavazás jól zajlott le, bár kicsit csalódottak vagyunk most néhány hónappal ezután, mert látjuk, hogy például Kodofánban, a déli részen konfliktusok vannak, és ezek borzasztóak, és egyáltalán nem haladunk előre. július 9 előtt. Ezzel kapcsolatban meg szeretném jegyezni, hogy a tanácsi kommunikációban úgy fogalmaznak, hogy két élhető, stabil és prosperáló állam egymás mellett élését kívánják. Hát nagyon szép megfogalmazás ez, de nem tudom, hogy van-e egyáltalán egy ilyen állam július 9-től kezdve, mi a helyzet a dél-szudáni állama július 9-ét követően? A fegyveres konfliktust, összecsapást jelten, ezen túl mire számíthatunk? A második kérdés, Szudán megint csak. Hogyan értelmezi Álpásír látogatását Kínában? Ez politikai gesztus, mégpedig elég jelentős. Úgyhogy szeretném, ha elmondaná, hogy hogyan gondolja mindezt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Préda képviselő, Sargentini képviselő következik három percben, parancsoljon. You're very kind, but I don't need it. I have one question. Szerintem nincs szükségem három percre. Egy kérdésem van. A DRC eh, illegális, illetve konfliktushoz kötődő ásványkincseivel kapcsolatban, amelyek DRC-ből, tehát a Kongói Republikánus Demokratikus Köztársaságból származnak, és a kérdésem az, hogy ön szerint mi a helyzet Kelet-Kongóban ezekkel az ásványi kincsekkel, amelyek gyakorlatilag finanszírozzák a lázadó csoportokat, és nem gondolja el, hogy az ENSZ, az Európai Uniónak is meg kéne vizsgálnia ezt a kérdést, és valamifajta kezdeményezéssel előállnia. Zeller képviselő. Äh, Köszönöm szépen elnök úr és Veszkotónak is köszönjük a beszámolóját. Én megfigyelőként, választási megfigyelőként az Európai Parlament részéről januárban Szudánban jártam, és az elvárásokat és az emberek részéről támasztott igényeket és elvárásokat láttam. Egyrészt ugye a, a referendummal kapcsolatban, másrészt pedig a dél-szudáni tárgyaló felekkel szemben folytatott dialogust illetően is. Ezeket látva tulajdonképpen nehéz utat kell még bejárni, amíg Dél-Szudának, Szomália is többek között olyan országnak számít, amely sajnos nagyon nem a jó útron haladt előre, és ezért félő, hogy egyfajta failed state rossz útra került ország válik Dél-Szudánból is. Ugye nagyon sok milícia több törzsből állódik, áll össze, ezek egymással is konfliktusban állnak, és a civil társadalom képviselőit be sem vonják az államalapításról folytatott tárgyalásokban. Nagyon alacsony szintű az infrastruktúra, és hát ezeket is külföldi segélyszervezetek tartják fenn. Ezért a kérdésem, hogy milyen konkrét intézkedéseket kíván eszközölni a külügyi szolgálat, milyeneket kíván nyújtani annak érdekében, hogy nyomon kísérje a dél-szudáni állam megszületését. Milyenek a kapcsolatok ebben az összefüggésben Észak-Szudánnal, és hát azért ne felejtsük el, hogy a déliek tulajdonképpen bármit is megtermelnek, ez már kínai kézbe került, ők a legnagyobb gazdasági partnere eh, Szudánnak és ezen belül is Dél-Szudánnak. Tehát Kínának mi a szerepe, mi a megítélése a dél-szudáni állam megszületésének, vannak-e itt kapcsolatok, mi a kínai álláspont, ez érdekelne. Köszönjük szépen Zeller úrnak! Most pedig, ugye, következő felszólalónként olyat hallgatunk meg, aki a tavalyi megfigyelő, választási megfigyelőként járt a régióban. Elnök úr, ez azért túlzás. Igaz, hogy olyan tíz nappal, e- e- alig tíz napja voltam megint ott, és üdvözlöm nyilván azt a megállapodást, amely most született meg az Ábei régióról, De hát fontos ö, megállapodás ez annak ellenére, hogy szűkre szabott, így talán le lehet állítani a mészárlást és ö, a, azt, hogy el kelljen hagyniuk az embereknek az otthonukat. De ami a békét illeti, Nyilván nem lehet itt a politikai aspektusokat befolyásolni, legyen az a határok kérdése, vagy az, hogy északhoz vagy télhez tartozik az abei régió. Vagy a fennálló kérdések tisztázását, amik előfeltételejenek. A függetlenség kikiáltásának előestéjén teszem fel ezt a kérdést Dél-Szudánban. Nos, ez a térség a többi határozat megszületését hátráltatta, legyen az a pénz, az állampolgárság vagy az olaj területén. És valami van a kezünkben, amivel azt mondhatjuk, hogy nos, ha, ha nem hallanak valami másról, akkor mi a helyzet az ígéreteinkkel, az éjszakkal vagy a déllel? Legyen az bármelyik terület ez az előzetes administratív katonai megállapodás, legalábbis szerintünk a jó akaratát fémjelzi az érintetteknek? Vagy maradunk a két állam mellett? Vagy többet kérünk tőlük? Hogy végül is döntsenek az összes többi fontos kérdésben, amelyek még nyitottak. Mert hát szerintem, hogyha ez nem történik meg, nem lesz a kezünkben semmiféle eszköz, amivel nyomást gyakoroljunk rájuk. És ez szerintem nagyon fontos. Az abbé régióban népszavazást kell szervezni a United States Cordovan konzultációt is, de ez részét képezi a most feladott tárgyalásoknak, vagy hova? Ami azokat a kollégákat illetik, akik felvesztik azt a kérdést, hogy mi a helyzet Dél-Szudánnal, hát a 2010-es választások óta kicsit több, mint egy év telt el csak, és hát csodákat tettek ebben az országban, szervezeti, technikai, politikai sikon. Amikor mindenki azt gondolta, hogy minden elveszett, akkor újra beindult a dolog olyan akarat van a dél-szudániakban, hogy legyen egy hazájuk, hogy igaz, hogy vannak problémák. Igaz, hogy semmilyen intézmény nem működik, nincs iskola, nincsenek utak, nincsenek kórházak. Felmerül a korrupció lehetősége. Igen, elnök úr, igaza van. De nem szeretném már most azt mondani, hogy igen, lehet fair államot létrehozni, nem, nem így kellene tekintenünk az ottani eseményekre. Köszönöm. Köszönöm de Kaiser képviselőnek a hozzászólást. Déva e, társelnök úr fogja lezárni a vitát, parancsoljon. Um, Köszönöm, elnök úr. Lenne két kérdésem is, de mielőtt még feltenném őket, szeretnék én is gratulálni Watson képviselő úrnak Szerintem nagyra kell értékelnünk mindazt, amit tett. Elnök úr, mielőtt összegezném a helyzetet, ha megengedi. Nikolasznak egy-két kérdést szeretnék a választásokról feltenni Kongóban. A Kongóban köz, AKC vegyes bizottsági ülésre került sor néhány hónappal ezelőtt, amelyet követően átmentünk Kongó Brazilbe, és Sassou elnökkel találkoztunk a folyó másik partján. És rendkívül aggasztotta sok menekült, akik Kongó Brazilbe jöttek, illetve annak következményei, hogyha nem úgy ö, zárulnak a választások, ahogy mi szeretnénk, és ez gondot okozna neki és a térségnek. Nem tudom, van-e további információja? arról, hogy mi a helyzet ott. Tudom, hogy a kivúi provincia menekültjei And are the refugees going to vote? Do they have voter Bár mi történt régen, de mi a helyzet a választási ö, nyilvántartással? Pakisztánhoz hasonlóan például a fényképeket felhasználjuk? Mi a helyzet a korrupcióval? Tehát egy kicsit többet szeretnék hallani a választási kérdésekről. Ez az első kérdésem. A második? Egy dolog, amit észrevettem, amikor a két Kongóban jártam, az az, hogy bár útjaik nincsenek, de fantasztikus lehetőségek rejlenek a folyóikban és erről még semmit nem tudunk. A lehető legkönnyebb dolog lenne ebben segíteni, hogy a folyókat használják fel közlekedési eszközként. Nem tudom, hogy a kollégái közül bárki, akár a titkárságnál vagy a főigazgatóságnál megvizsgálja ennek a lehetőségét. Most akkor hogyan tovább? Válaszol a kérdésekre, vagy összegzi, vagy hogy legyen? Először a kérdésekre válaszol? Na, parancsoljon! Thank you very much. Uh, I will uh, composite some... Köszönöm szépen. Néhány kérdést összefognék egy csokorba, de Szudának kezdeném. Ugye a kérdés hangzott el a biztonsággal kapcsolatban, hogy a biztonsági ágazat milyen támogatást kap. Amikor is a felelősségben részt, vás, részt vállalunk Dél-Szudának nyújtott támogatásokra gondolok, akkor nyilván ez egy olyan terület, ahol az USA fog vezető szerepet játszani. Nyilván a hozzájárulásokat másoktól is szívesen fogadják, és az Európai Uniónak tulajdonképpen szakértelme van már bizonyos területeken, és ezeket nagyon szívesen fel is kínáljuk a dél-szudáni kormánynak, amennyiben ez megfelelő lesz. Tárgyaltunk arról is, hogy CSDP intézkedéseket is foganatosítsunk. Tegnap a tanácson belül is volt erről szó, és az az átfogó megközelítés, hogy lépésről lépésre haladjunk. Először is speciális segítséget kellene nyújtani a dzsubai légikikötőnek, ez egy nagyon speciális terület, mert július 9-én problémát fog okozni, amikor megérkezik az a sok-sok állam és kormányfő. És aztán ugye a légteret is biztosítani kell, úgyhogy ez nagy kihívást jelent. Miután ugye egy olyan országról van szó, ahol föld, hát utakon lehet majd közlekedni, hiszen nem nagyon van más eszköz. Úgyhogy itt a... vannak majd olyan légitársaságok, amelyek nem is fogják vállalni a leszállást egy olyan területen, ahol nincs meg a biztonság szabatolása. Ugye itt szakavatott és tapasztalt ellenőrző tisztekre lenne szükség, és mi a magunk részéről egy misszió keretében ezt megpróbáljuk felkínálni mint egyfajta támogatást a segítségnyújtó csomagon belül, segítségcsomagon belül. A Riverine terül, térségben is segítséget kívánunk nyújtani, és amennyiben a tervekbe beilleszthető, akkor a határ biztonságot is megpróbáljuk támogatni. Nagyon sok területen az észak-déli területek közötti határ mentén az lenne a logikus megközelítés, hogy egyfajta soft, valamiféle kis határ tartsunk fenn, mint itt az EU-n belül is elképzelhetnénk ezt, de nem erről van a szó. Mert ugye itt a határok mentén azért vámokat és egyéb díjakat is szednek. De a nagyon fontos, hogy mindkét félnek nyújtsunk segítséget abban, hogy megmagyarázzuk nekik, hogy hogyan működhetne egy-egy ilyen kis határ, hiszen nekünk megvan a szakértelmünk ehhez, és majd meglátjuk, hogy a misszió hogyan tud ehhez hozzájárulni. Szeretném hangsúlyozni, hogy mindez még a tagállamokon belüli vitatárgyát képzi, vannak az eszme során elhangzott javaslatok, de ezek költségét még nem ismerjük, nem tudjuk, hogy a hatóságok hogyan fogják fogadni éjszakon vagy délen, és nyilván minden érintettel tárgyalni kell, de van lehetőség arra, hogy a csomagon belül integráljuk ezt a fajta támogatást is, amit a délnek kívánunk nyújtani. Préda úr vetette föl hogy tulajdonképpen stabil, életképes, jó életet biztosítani tudó államokat kívántunk életre hívni. Az elmúlt húsz vagy több évben tulajdonképpen Szudánról nem mondható mindez el, amit éppen felsoroltam. Hiszen az emberek most arról egyeztek meg, hogy két, a két állam megoldását választják, és nincs garancia arra, hogy ez egy sikertörténet lesz. Mi úgy gondoljuk, és abban hiszünk, és ezt elmondtuk mindkét félnek, az északi és a déli kormánynak is, hogy mindkét állam csak akkor lesz sikeres, amennyiben mindkettő életképes, stabil és a jólétet fogja tudni biztosítani. Tehát érdeke mindkettőnek az, hogy ezt a szomszédot, amely ugyanolyan lenne, mint önmaga, biztosítani tudja. És ez egy átfogó megközelítés. Azzal az támogatást biztosítsunk mindenkinek, ahhoz, hogy egy stabil jóléti államot tudjon megteremteni, amely életképes nem lehet azt mondani, hogy itt egy elbukott államról van szó, hiszen az állam még létre is sem jött, tehát a failed state, mint olyan, nem igaz megállapítás. Nyilván vannak azért előnyök. Az SPLM-nek nagy szerep jutott abban, hogy a dél idáig eljutott. Vannak struktúrák, vannak intézményei, amelyekkel a kormány nem rendelkezik. Ez tehát előny, de Kérdés az, hogy ezt transformálni tudjuk-e egy életképes civil államba, ahelyett, hogy mondjuk egyfajta pártokon alapuló állam jöjjön létre. De hát ez egy alapot jelent tehát az államaválás útján, és hát nyilván ez a folyamat ez hosszadalmas lesz. Talán az is igaz, hogy a dél-szudáni büdzsének a nagy része az SPLA-hoz, a felszabadítási hadseregnek a számlájára megy amely persze nagyon sok mindenre felhasználható, oktatásra, egészségügyi ellátásokra és a többi, és a többi, az infrastruktúrára. És minél jobban és gyorsabban megtörténik az átalakulás, a struktúraváltás, annál gyorsabban kiépülnek az intézmények, az államintézményi rendszer, annál gyorsabban halad a társadalmi struktúra kifinomítása, és ez biztató. Volt egy kérdés a b kapcsolatban, a B-re vonatkozóan. Tegnap került aláírásra a B-re vonatkozó megállapodás, amely a status quo tulajdonképpen helyreállítja, megerősíti a, az északi fegyveres szervek által elfogadó, elfoglalt területekre és akkor az abéjai státusz fent kellene tartani. Ugye egy referendumon vagyunk túl, és azért most ugye megtörtént a, refer- a referendum, és az is tény, hogy az abéjai társadalomnak a fele elvándorol, tehát egész más lenne az eredmény. Három szinten vannak jelen, vagy lehetnek jelen a biztonsági erők Szudánban jelenleg. Ugye az, az UNAMED van az első helyen, ők már nek világos a mandátuma, frissíteni kell persze az, hogy mi lesz a jogköre a jövőre nézvést. A biztonsági tanács ezen szemben belül nyilván meghozza ezt a döntést. A második dolog, hogy a megállapodás szerint lenne egy új tisztán etiópiaiból álló erő, hadsereg, amelyeknek békefenntartó szerepe lenne. És a nagyon fontos tényező az, hogy az észak és a déli hatóságok is megállapodtak abban, hogy, hogy beengedik az etiópiaiakat, hogy ezt a szerepet felvállalják. De ennek is ENSZ mandátum áll a hátterében. Úgyhogy ez biztosítja azt, hogy semleges műveleteket hajthassanak létre, semleges módon működjenek. És nyilván a déli kormányt is támogatni kell, hogy a biztonsági szektort reform, meg kell reformálni, megfelelő hadsereget kell felállítani, nem pedig oly módon kell a biztonságot szavatolni, mint eddig. Szudána kapcsolatban ugye Kína szerepe is felvetődött itt a kérdések során. Nos, hát Kína mindenképpen jelen lesz a függetlenségi ceremónián. Más a befolyásuk délen, mint északon, és továbbra is szándékunkban áll Kínával tárgyalni a dél-szudáni helyzetről. A stabilitás ugyanúgy az ő érdeküket is szolgálja, mint a miénket bejelentették, hogy meghívták Basér elnök urat, és az EU-nak teljesen egyedülme a politikája, mert azok az államok, amelyeket meglátogat Basér elnök, a római <laughs> szerződések érdemében tulajdonképpen arra hívjuk fel, hogy a résztvevő államok azok tartóztassák le, hiszen őt keresi a nemzetközi törvényszék a büntető törvényszék. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt konzisztensnek kell maradnunk. A kongolói demokratikus köztársasággal kapcsolatban azt kell mondanom, hogy az EU-nak már van két művelete, az UNSEC keretében, ezek folytatják a munkáját, úgy tűnik, hogy nagyon eredményesek voltak eddig, és megnéztük, hogy vannak-e szinergiák a két művelet között. Diópol és a és a JUSZEK közötti szinergiákat keresünk, a vezetőkkel beszéltünk, és azt gondolom, hogy jó szívvel fogadták az ő hosszú távú munkájukat és erőfeszítéseiket. Nyilván nem egyik napra a másikra történnek a változások, a pozitív fejlemények, de az ajánlásom az, hogy ezeket a műveleteket folytatni kellene a jövőre nézvést is felmerült a nagy tavak magasrangú képviselőjének a posztjával kapcsolatban. Örülök, hogy erről egy kicsit részletesebben szólhatok, mert egy kicsit homályos volt ez az egész mandátum. Azt gondolom, hogy az ő személyében egy nagyon rátermett képviselő töltötte be a szerepét egészen januárig, hogy a delegáció vezetője kinevezést kapta Dél-Afrikában mindaddig átmeneti űr keletkezett ugye a magasrangú képviselő szemében, mindaddig, amíg én nem léptem színre. Úgyhogy megnéztük, hogy milyen opciók közül választhatunk. Új képviselőt nevezzünk-e ki, esetleg szüntessük meg ennek a posztnak a létét, vagy harmadiként próbáljuk meg kombinálni ezt a kettő alternatívát. Akár úgy, hogy a külügyi szolgálat keretében folytatódna a munka, amit eddig nyújtottunk. Meg voltunk arról győződve, hogy most megváltozott a helyzet az Európai Unióban és Kongóban is. Hiszen a demokratikus Kongóban úgy tűnik, hogy ez már nem annyira sérülékeny terület, mint amikor tíz évvel ezelőtt legelőször kinevezték a magas rangú képviselőt, amikor keleti részében az országnak gyakorlatilag polgárháború zajlott. És a magas rangú képviselő és mindenki más, aki a régióban részt vállalt a folyamatban, azt gondolom, hogy tényleg előrelépés történt Kikali és Kinshasa viszonyában. Azt kell mondanom, hogy sokkal kevésbé törékeny a helyzet, bár még mindig az. Úgyhogy van előrelépés. A második dolog az Európai Unión belül ugye megvan az Európai Külügyi Szolgálat, ami régebben nem is létezett. Korábban, ahol Európai Unióként egyfajta inputra volt szükség, tulajdonképpen az egyetlen opciónk az volt, hogy egy ilyen magasrangú képviselőt, külön képviselőt kinevezzünk. Ugye most változott a helyzet, hiszen megvan a külügyi szolgálat, megvan a magasrangú képviselő, és ezzel birtokában vagyunk annak is, annak az eszköznek, hogy léphetünk. Azt is felismertük azonban az áttekintésben, hogy nagyon sok munkánk és feladatunk volt, amely határon átnyúlt, főleg a regionális tevékenységre gondolok. És mm, számos javaslat csokrot nyújtottunk át a tagállamoknak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a, a magasrangú képviselő tevékenységét összevonni, am, úgy, hogy ne legyenek párhuzamosságok. Nyilván a magasrangú képviselő hivatalától átkerülnek ezek a feladatok most már a, a külügyi szolgálathoz. Úgyhogy most egyfajta koordinátort kívánom kinevezni a külügyi szolgálaton belül, és hatékonyan kell fókuszálni természetesen a regionális aspektusokra. Úgyhogy egységes tímmel fogunk dolgozni, amelye, amelynek feladata nagyon sokfajta és széles palettán mozgó feladatoknak a koordinálása. Jelenleg ugye két tím van, a korábbi képviselő és a, a közös kül- és biztonságpolitikai kereten belül. Hát mások voltak az eszközök régen, amikor a felfegyverkezett csapatokkal volt dolgunk, vagy a szexuális bűncselekmények problémáját kellett kezelnünk. Úgyhogy az erőfeszítéseket azért továbbra is fenntartjuk. Úgyhogy remélem, hogy ezek a javaslatok nagyon hamar meghozzák a gyümölcsüket. Ami azokat a a Frank Dodd törvény alá eső ö, ásványi anyagokat illeti, amelyek tulajdonképpen a fölkelők, felkelőknek a kezébe kerülnek, és a polgárháborút finanszírozzák belőle. Ugye a Kimberley folyamat is ezt a célt szolgálja, hogy ezeket a gyémántokat jó helyre tereljék, és ne kerüljenek rossz kezekbe az is lényeges, hogy, hogy lássuk, hogy mondjuk az amerikai törvényhozás merre megy, ne legyen kontraproduktív az eredmény. És tudjuk azt is, hogy, hogy vannak nagyon rosszul működő földrajzi határok, de hogyha mondjuk a gyémántokat nézzük, és ott egy jól működő piaccal van dolgunk, hiszen tudjuk, hogy a gyémántok mondjuk nagyon-nagyon drágák, akkor a rendelkezések bizonyos esetben kontraproduktívak is lehetnek. Úgyhogy sajnos ezen a területen még nem jutottunk igazán előre, miközben persze látjuk, hogy ezekkel a gyémátokkal milyen csapatokat finanszíroznak. A hosszú távú megoldás valószínűleg az lenne, hogy megfelelő és hatékony ellenőrzés és jogállam jöjjön létre a demokratikus Kongóban is. Nyilván minél gyorsabban történik ez, annál jobb lenne. Azt pedig végezetül még elmondanám, hogy a választási folyamatban szeretnénk a biztonságot szavatolni, méghozzá két csapattal, két tímmel, hiszen békés és együttműködő atmoszférát szeretnénk teremteni a választáshoz. Sasson Vessa úr úgy tűnt, hogy itt egy kicsit aggodalommal volt eltöltve a tekintetben, de eh, ha tudjuk biztosítani, hogy viszonylag, viszonylag békés legyen a, a választás, akkor eh, én azt gondolom, hogy eh, tulajdonképpen mérséketen optimisták lehetünk, hogy jól végződik ez a folyamat ami a víziszállítást, vagy a vízi közlekedést, a vízhálózatnak a közlekedésre való felhasználását illeti, azt gondolom, hogy ez tényleg kézenfekvő, de beszélni fogok erről a, a kollégáimmal, mert már jelenleg is vizsgálnak lehető, lehetséges projekteket. és 40 milliós eurós volumenű projektben gondolkozunk, de ez még nincs véglegesítve. Eh, l'onorevole Tannock aveva chiesto di intervenire dopo che avevo già dato la parola al... Tannock úr kért szót, még mielőtt Veszkot úr megkapta volna a szót. Köszönöm, örülök, hogy itt vagyok, a, itt, itt van. A véres gyémántokkal kapcsolatban kérdezném, hogy a zimbabvei gyémántok, amelyeket korábban gyakorlatilag fekete listáztak, és aztán most Dubajon keresztül kerülnek be Európába, nem tudom, hogy erről tudomása van-e. A kérdés az, hogy Szudán előfordulhat-e, hogy Szudánba menekül majd Katafi, és ott együtt élnek, élnek majd a másik hágai szökevényel, Basir elnök úrral. Másik a július 9-i függetlenség kinyilvánítása, akik azt mondták, hogy később el fogják fogadni, el fogják ismerni szomáli földnek a függetlenségét, ezt követően úgymond más afrikai országok is követik majd az elismerést, és ezt követően esetleg az Európai Unió is elgondolkozhat a szomáli föld függetlenségének elismeréséről. Akkor most megadom Westcott úrnak a szót, hogy válaszoljon. Very quickly. Nagyon gyorsan mind a három kérdésre reagálva. A Kimberley folyamatról eh, beszéltem Dél-Afrikában vannak valóban aggasztó plegykák, és van egy, éppen most egy megbeszélés Kinshasa-ban, nem akarom prejudikálni azt, ami ott elhangzik. A második dolog, hát nem spekulálnék arról, hogy hova tud elbújni majd Kadhafi úr, nyilván ezt meghagyom másoknak. A harmadik pedig szomáli föld elismerése. Én is hallottam olyan plegykákat, hogy Dél-Szudán el akarja majd ismerni szomáli földet. E, majd nyilván megvárjuk július 9 de nem hiszem, hogy ez lesz a legelső dolguk a függetlenség kijelentése vagy e, után. Mi jelenleg együttműködünk a szomáli föld kormányzatával. E, egy sor projekt futott, és az Európai Bizottság is aktív volt, de Szomália állam integritását, területi integritását nem szándékozunk felülvizsgálni. Nyilván, ha a helyzet változik, akkor majd megtesszük, de egyelőre én ennek semmi jelét nem látom. Eh, presidente Köszönöm, Veszkot úr én vezettem fel az ön megnyilvánulását itt, eh, talán Déva úr fejezheti be. Eh, köszönöm. Eh, a két bizottság most közös találkozót tartott olyan területekről, amelyek fontosak számunkra, olajban, gázban, stb. másban, más ásványi anyagokban gazdag régiókról van szó. Észak- és Dél-Szudán, valamint Kongói Demokratikus Köztársaság, illetve Kongó-Brazzaville fontosak számunkra, a gazdasági jólétünk számára, ezek fontos területek. Tehát az EU kapcsolata ezekkel az országokkal szintén fontos. Ráadásul lehetőséget biztosít mindez arra, amiről már korábban beszéltem, hogy gyakoroljuk azt, amit eddig prédikáltunk. Az EU ugyanis korábban elkötelezte magát a nemzetépítés mellett, és amellett, hogy a külkapcsolatokban és a fejlesztéspolitikában jó kapcsolatokat akar kialakítani. Ez most egy lehetőség számunkra, hogy megmutassuk a világnak, hogy ténylegesen mire vagyunk képesek ezen a területen. Noha nagyon fontos dolgokat tekintettünk át, azért bennem megmaradt a kérdés az, az a, a, annak vonatkozásában, hogy hogyan fogjuk Basír elnököt letartóztatni egyrészt, másrészt meg hogyan fogjuk eh, elviselni azt, hogy egy emelvényen jelenjen meg Estonasszony és eh, eh, Basír úr, és megakadályozni, hogy találkozzanak. Tehát az EU külügyi képviselője ne fogja meg a kezét, ne rázzon kezet egy nemzetközi bűnözővel. Bene, grazie, grazie a tutti, grazie al... Köszönöm mindenkinek, köszönöm dr. Veszkotnak is, és mindenkinek a két felszólalt. Néhány perc múlva kezdődik a szavazás. Bene, cari colleghi, possiamo uh, Kedves kollégák, akkor kezdjük a szavazást. Kérem, helyezzék be a szavazókártyájukat a megfelelő helyre. Mielőtt elkezdenénk a munkánkat, szeretnék gratulálni mindenjük nevében a kollégánknak, akit a finn fejlesztési miniszteri posztra neveztek ki. Azt hiszem megérdemli a tapsot, ezt mindannyian így érezzük. Úgyhogy utolsó alkalommal találkozunk a kolléganővel itt a bizottságban, utoljára fog szavazni. És úgy gondolom, mindannyiunk nevében megköszönhetem ezt a rendkívül kitartó együttműködést, amit velünk folytatott. Azt hiszem, a kapcsolatunk rendkívül pozitív volt önnel, mint az Emberjogi Albizottság elnökével. Úgyhogy nagyon köszönjük a munkát, és köszönjük azt is, ahogyan együttműködött velünk. Eh, eh, Akkor szavazhatunk. Az első a tők és László féle jelentés. A protezione civile e dell'assistenza a katasztrófákra adott uniós válasz erősítése felé polgári védelem és humanitárius segítségnyújtás. De még a szavazás előtt Brantán asszony kért szót. Um, yes, thank you for giving me the floor. I just... Köszönöm a szót, elnök úr. Részenkénti szavazást szeretnénk a hetedik módosítóról, ugyanis az első rész a Stability Instrument szavakat törli, a második pedig a missziókról szól. De talán jobb lenne, ha külön lenne mindez a kettő, nem lehetett technikai szempontból egy paragrafusba venni. Az első rész miatt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a katasztrófára nyújtott válasz nem le, jogi eszköz a stabilitási eszköz keretén belül, Úgyhogy úgy gondolom, hogy a részenkénti szavazás segítene nekünk, és lehetőséget nyújtana a választásra és a képviselők számára. Köszönöm. Va mi stato detto che anche... Jó, az előadó is egyetért, nincs ellenvetés, akkor így fogunk eljárni. A hetes módosítóval kapcsolatban. Jó, akkor kezdjük a szavazást. Először a kettes, ki van mellette, ellene, ki tartózkodik, elutasítottuk hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk négyes mellette, ellenőrizzük a hármast, jó, rendben, ellenőrizzük. Megnyitom az elektronikus szavazást a hármas módosítóról. Lezárom a szavazást. Harminc huszonegy arányban elutasítottuk. Négyes mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A hatost visszavonták, Hetes. A részenkénti szavazás. Első rész mellette. Ellene tartózkodás. E- elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Nyolcas. Mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Kilences mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegy mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettő mellette ellene tartózkodás elutasítva. Tizenhármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. tizennégyes mellette ellene tartózkodás Hát ez nem volt egyértelmű. Azt hiszem elutasítottuk, de szavazzunk elektronikusan is. Megnyitom a szavazást a 14-es módosítóról, és a két hiányzó szavazattal kiegészítjük. Ja nem, nem, nem, csak az enyémet kell, az övé meg van. Lezárom a szavazást. 23 igennel, 32 nem, elutasítottuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Elektronikusan szavazunk a véleménytervezetről egészében. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elsőprő többséggel, 53 igennel az enyémmel együtt, két nemmel elfogadtuk, nincs tartózkodást. Gratulálunk Tőkés úrnak, az előadónak. Az Európai Unió éves költségvetése alkalmazandó pénzügyi szabályok, a 14-est visszavonták, 15-ösről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 16-os. Ellenőrizzük a 15-öst? Én azt hittem, hogy nyilvánvaló volt. 16-os mellett ellene tartózkodás elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as mellette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 tartózkodás elfogadva. 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 31-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Harmincegyes elfogadtuk, 32-es jön, mellette ellene tartózkodás elutasítva 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 34 az eladó szóbeli módosításával mellette ellene tartózkodás elfogadva 7-es. Nem a 34-est elfogadtuk, 8-as jön mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 36 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 37-es mellette. Ellenőrizzük? A 36-ost? Jó, 36-ost ellenőrizzük. Úgy láttam, hogy nem mindenki értett egyet. Tudom, hogy lehet, hogy az idő pocsékolás, de néha érdemes ellenőrizni. Nézzük a 36-ost akkor, lezárom a szavazást. 27 27 arányban az én szavazatomat is beleértve elutasítottuk. Konzultáció elnézést. Ora <clears throat> mi confermano che il voto del Presidente vale, quindi è respinto. Perché... Úgy tűnik, hogy az elnök szavazata is érvényes, úgyhogy elutasítottuk, mert 27-27 volt az arány. De teljesen jogos volt, hogy elnőzik. 37-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es elutasítottuk, 9-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 10-es szóbeli kiegészítő módosítóval mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 38-39-es azonosak, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 38-39-est. Megnyitom a szavazást. Direi chiusa la votazione. Lezárom a szavazást. 32-24 arányban elfogadtuk. 12-es szóbeli módosítóval kiegészítve mellette ellene tartózkodás. Hát ez nem egyértelmű. Ellenőrizzük a 12-est elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. teljesen világos, 47 hét. Úgyhogy biztos nem tette fel mindenki a kezét. Úgyhogy egyértelműen elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk egyes. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Elektronikusan szavazunk a véleménytervezetről. Megnyitom a szavazást. megnyitom a szavazást. Vannak olyanok, akik betették a szavazókártyájukat a helyére, de nem szavaztak. Megnyitottam a szavazást, de nem szavazott mindenki. Jó, akkor állítsuk be újra. Megint megnyitom a szavazást. Újra szavazunk a véleménytervezetről. Valami történt. Kis műszaki hiba. Azt hiszem most talán sikerült. Ketten nem szavaztak. Talán nem dugták be a kártyájukat. Jó, most már lezárom. 50 egy arányban öt tartózkodása. Egyértelmű, hogy a többség támogatja a jelentést. Gratulálunk az előadónak! Lözing asszony parancsoljon. Igen, a következő szavazást megelőzően szeretnék vehemensen tiltakozni a nem, demotra, nem demokratikus eh, eljárást tekintve a a parlament részéről tanúsított és megfogalmazott állásfoglalással kapcsolatban. Éppen ezért minden ellen fogunk szavazni, minden módosító ellen szavazunk, akár listát is közel tudok bocsátani itt a nem demokratikus eljárást, illetően azt hiszem önök is ismerik. Protestálok tehát, és az eljárás szembeni tiltakozásomat szeretném kérni, hogy rögzítsék a jegyzőkönyvben is. Honorevole Casini, prego. Kazini képviselő, parancsoljon. Sì, grazie. Anch'io per palesare una perplessità, eh, che in quanto presidente dell'AFCO... Én is azt gondolom, hogy az AFCO elnökeként ez a parlament közi kapcsolatokkal foglalkozik, ez a zállásfoglalás, amely az AFKO hatáskörébe tartozik, tehát érdemes lett volna együttműködni a két eh, szakbizottságnak. Azt gondolom, hogy ez a lengyel elnökségnek lett kiosztva. Nem gondolom, hogy így kéne járni a parlamentközi kapcsolatok témájában. Sí, sí, ho visto anche Van Orden. Ich möchte im grundsätzlichen Herrn Casini recht geben, dass die... Casini úrnak egyet tudok érteni, hiszen intézményközi és szakbizottságok közötti kooperációról van szó, de azért itt közös kül- és biztonságpolitikáról beszélünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy lehet saját véleményünk. Ez nem áll ellentétben semmivel, nem ellentétes semmilyen szabályjal, és úgy gondolom, hogy ez a téma eddig is a szakbizottságunknak a feladatkörébe tartozott. Van Arden. Arden, képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Engem meglepett az a gyorsított eljárás, amelyel ez a dosszié a bizottság eh, elé került, és eh, remélem, hogy eh, amikor mi akarjuk majd gyorsítani egyes anyagok átfutását, akkor az ugyanilyen egyszerű lesz majd. A módosítókra nem volt idő, és vannak olyan dolgok, amelyekkel nem tudunk együtt érteni, vagy tényszerűen nem igazak. A parlament CFSP vizsgáló jogáról van szó. Nos, a konzultációs jogról beszél csak a Lisszaboni szerződés és arról, hogy informálni kell a parlamentet. Ez a parlament kapcsolata a külös biztonságpolitikával kapcsolatban. A parlamentnek itt nincs ellenőrzési joga, illetve szerepe. A probléma az, hogy megpróbálunk a jövőbe ugrani, Eh, és kiterjeszteni ennek a szakbizottságnak, illetve a parlamentnek, vagy a bizottság néhány tagjának az előjogát. Ezt még csak a szerződés sem támasztja alá. Honorable Duff. Fúr következik. Elnök úr, tudok arról, vagy tudatában vagyok annak, hogy a folyamat itt nem volt olyan, mint általában. De jelenleg tárgyalások folynak az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között. Fontos, hogy eh, mi, mint eh, szakbizottság, illetve a plenáris is reagáljon a legújabb, a legutóbbi kozákra, és megfeleljünk, vagy megtámogassuk a lengyel elnökségnek azt a szándékát, hogy javítja a parlamenti együttműködést. Jeffrey Van Ordennek pedig azt mondanám, hogy a parlamentnek jelentős költségvetési jogkörei vannak a külös biztonságpolitika területén, és nem lenne jó ezeket a jogköröket kihasználatlanul hagyni. Volt egy vita ma délelőtt, és az volt a benyomásunk, hogy a javaslat ennek a bizottságnak a konszenzuális támogatásával tá találkozik. Aki nem támogatja, az most ellene szavazhat persze. Eh, opinioni sono tutte ragionevoli e... Teljesen jogosak a véleményeik, és érthetőek is, ami a rendes gyakorlatot illeti. A határidő viszont nagyon szoros volt, ugyanis a lengyel elnökség tevékenysége a júliusi plenárison indul, ezért próbáltuk felgyorsítani az egész eljárást. És szeretük volna, hogyha a módosít indítványokat minél előbb beadják. Nos, ez az ok, de egyetértek a ö, kollégák által megfogalmazódott agályokkal, ez nem a rendes eljárás, és nem fogjuk megismételni remélhetőleg ezt. Természetesen a rendes körülmények között egész másképp történne minden. Lenne időnk megvitatni a kérdéseket, hogy időben be lehessen adni a módosító indítványokat. És mindent megfogalmazhassunk, és figyelembe vegyünk minden megjegyzést a kérdésekhez kapcsolódóan. Ez egy ilyen gyorsított eljárás volt az általam említett okoknál fogva. Úgyhogy Remélem, hogy tudunk szavazni a lengyel elnökség programjáról. Úgyhogy akkor szavazunk is, azt javaslom, hogy blogban szavazzunk a különböző bekezdésekről. E, ez elfogadható így? Jó, akkor blogban szavazunk, ki van mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Elektronikus szavazás. A teljes állásfoglalásról megnyitom a szavazást. Még mindig nem szavazott minden kollega. Most lezárom a szavazást. 45 igennel, az enyémmel együtt, három nemmel elfogadtuk, gratulálunk az előadónak az állásfoglalás elfogadásához. Nagyon köszönöm, a következő ülésig lezárom a munkát. Köszönöm. Good, but very few people. Very few people. Yeah, yeah, yeah, yeah. No, it's uh, because we gave. Yeah, no, everything the time was fine. Yeah, good. We gave people more time yeah, yeah. to speak and. Uh,